Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Következik a hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es következik mellette. Ellene tartózkodok. Ki, ki tartózkodik? Ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást chiusa. elutasítottuk. 20-as. Megnyitom. Lezár. Elutasítva. B preambulum bekezdés mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 28-as mellette ellene Tartózkodok, elutasítva. E preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es módosítom, megnyitom a szavazást. Jósa. Lezárom. Elutasítva. 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 39-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 29-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Így preambulum bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 30-as mellette ellenem. tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Itt a teljes szövegről fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Kiúsa. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk! Fotiga jelentés következik. Emendamento 1. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes. Bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes Q bekezdés, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes S bekezdés, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk szóbeli módosítóra vonatkozó kérést látok itt. Fotig asszony, megadom önnek a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, technikai hiba csúszott be a szövegbe. Egyéb EU intézményekre utalunk a szövegbe, a bizottságra. Azt javaslom, hogy a next szót és a her successor szavakat húzzuk ki, mert alapvetően a tanácsról van szó. Köszönöm szépen, van -e ellenvetés? Nincs. Akkor szavazzunk a szóbeli módosítóról. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtok. Jó egy e G következik két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadok második rész mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizni kéne. Nem mindenki emelte a kezét, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. elutasítva. A teljes ajánlásról fogunk szavazni név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. Elfogadtuk. López Aguilar jelentés. 8-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most pedig a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Grazie per la... Köszönöm szépen az együttműködést. Most pedig néhány perces szünet következik, hogy aki el akar menni, az elmehessen, és utána következnek a szavazatmagyarázatok. magyarázatok. bene?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 elnök úr! Következnek a szavazatmagyarázatok. Többen is feliratkoztak erre a listára, de 14.45-kor be kell fejeznünk a szavazatmagyarázatok, hogy elő lehessen készülni a délutáni ülésre. Aki ma nem kap szót, azokat, azoknak holnap, a holnapi szavazás után tudunk szót adni. Egyébként írásban is be lehet nyújtani szavazatmagyarázatot. Fotiga jelentésről fogunk először beszélni. Poszpisil úré először a szó. Parancsoljon, egy perce van. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Pozitívan szavaztam a partnerségi és fejlesztési megállapodásra vonatkozóan az EU és Afganisztán között. Véleményem szerint támogatnunk kell az afgán kormányt, hiszen stabilizálni kívánja a helyzetet ebben az országban. Megoldást kell találni a polgárháború problémájára is. Büszke vagyok arra, hogy több száz cseh katona is részt vett az afganisztáni eh, misszióban, és a békéért küzdenek. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament elfogadta ma a jelentést, és nagyon remélem, hogy ez további lépés a béke felé vezető úton, és remélhetőleg valamilyen kompromisszumra jutunk a talibánnal. Szkeptikus vagyok ebben a tekintetben, szerintem ez nagyon nehéz lesz, de akkor is köszönöm szépen, most pedig Pol- eh, Polcsák úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hogy megadta nekem a szót. Én is pozitívan szavaztam, támogatom a megállapodást. Szerintem rendkívül fontos, hogy segítsük az országot a fejlődésben, hiszen látjuk, hogy Afganisztán milyen helyzetben van, és a nehézségeknek a gyümölcsét mi aratjuk le. Afganisztán a terrorizmus ellen küzd, a kábítószerkereskedelem ellen, a gyilkosságok ellen, és ezzel a megállapodással nem csak a saját katonáinkat védjük, hanem a béke és a biztonság mellett törünk láncsát. Ez rendkívül fontos, és ezen kívül úgy érzem, Szükség van arra is, hogy támogassuk az afgán kormányt abban, hogy modernizálja az országot, és valóban az állampolgárok érdekeit szolgálja, hiszen ezek a kézzel fogható előnyök és eredmények az, amelyekre szükségük van az állampolgároknak. Köszönöm szépen, most pedig Hannan képviselőnek adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Afganisztán az ENSZ táblázatai szerint az egyik legrosszabb eh, kormány illetve a legkorruptabb hely a földbolygón. Miért? Miért alakult ez így ki? Nem szeretném ezt túlságosan leegyszerűsíteni, hiszen több dolog van a háttérben, de Afganisztán soha nem volt nemzetállam, nem volt, nem volt egyetlen etnikai többség, amely amely jellemezte volna ezt az országot, hanem egy demográfiai sokszínűség jellemezte, és puffer államként működött, tehát történelme Tulajdonképpen az államcsények, a dikt- diktátorok és a forradalmak sorozata. Az egyik legfontosabb fejlemény az elmúlt fél évszázadban az az, hogy nagyon megsokasodtak az országok, az országok száma 80-ból több mint 200 ország lett, és így nagyobb demokrácia és nagyobb jólét lehetséges. Sajnos ez a kontinens azonban az ellenkező irányba halad. Köszönjük szépen! Ezek voltak a szavazat magyarázatok ehhez, a véleményhez, Fortiga asszonyhoz. Mi történik? Nem láttam pontosan. Tessék, parancsoljon. Nos, Fortiga asszony jelentésével kezdte az állásfoglalás indítványa, de ezt következően Stojevski jelentése is ott volt a kemény Brexithez, illetve az Erasmusról. A kérdésem az, hogy akkor erről nem lesz magyarázat, mert én erre jelentkeztem volna, és nem értem, hogy miért nem szerepel ez most itt a napi rendünkön. E Nos, ami a Brodzseszki jelentést illeti, mivel nem volt vita ebben a témában, ezért nincsen ehhez kapcsolódóan szavazatmagyarázat. Most a Fortéga jelentéshez várjuk a hozzászólásokat. Köszönöm szépen a szót. Afganisztán kapcsán nem arra akarom az Európai Uniót arra sarkalni, hogy globális szintéren is politizáljon, aktívá váljon. Sokan ezt szeretnék, nem, én most egészen másról beszélnék. A bizottságon belüli olyan kívánalmak, hogy egy EU-s hadsereget állítsanak fel, a parlament, néhány tagállam és a bizottság is úgy gondolja, hogy a teljes biztonságpolitikát, a külpolitikát, a védelmi politikát az EU-nak kellene meghatároznia. Fotiga asszony jelentés viszont másról szól. Itt egy szövetségről olvashatunk, ami a NATO. Az USA-val működik együtt, és a második világháború óta tulajdonképpen nagyon jól működik. Nem kell új védekezési modell, nagyon jól működik a mostani, a Juncker féle elképzelés nem tetszik. A NATO mellett kell kitartani, ez az útja a szabadságvezető úton, és ez mindig is bevált. Most a Lokkergárd féle jelentésről kapszót. Anderson asszony. Um, Köszönöm szépen. Nyilván senki nem ellenzi azt, hogy jobb legyen a jogalkotás a fogyatékkal élők számára, csalódott vagyok. A britek nagyon keményen dolgoztak a színfalak mögött, eh, és hát szégyelniük is kellene magukat, mert például a jobb hozzáférés, az akadálymentesítés nem volt mindenhol része a tárgyalásoknak és nagyon hosszú ideig tartottak a, a tárgyalások egyébként is. Az elektronikus szolgáltatásokhoz, az elektronikus bankoláshoz való hozzáférés üdvözlendő, a szigorú szankciók is megemlítendőek, és mindezeket szem előtt tartva megszavaztam ezt a jelentést. Poszpisil képviselő fog kapni szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is támogattam ezt a jelentést, és persze lehetünk volna ambiciózusok bizonyos aspektusok tekintetében, de azt gondolom, hogy az iránya ennek a jelentésnek helyes, ami nem más, mint az, hogy az EU a fogyatékkal élőkkel foglalkozik, hogy azt akarja, hogy az európai piacon ezen közösség számára is legyenek hozzáférhetőek bizonyos termékek és szolgáltatások. És ez egy fontos üzenet, ezért támogattam ezt a jelentést, bár, mint ahogy mondtam, bizonyos aspektusai lehettek volna ambíciózusabbak is, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre. Az irány helyes, lehet, hogy a következő bizottság, illetve parlament még pontosítja majd a szöveget, hiszen így a fogyatékkal élők jobban hozzáférülnek majd az európai piacon hozzáférhető termékekhez és szolgáltatásokhoz. Köszönöm szépen, én is támogattam ezt a jelentést, mert úgy látom, hogy ha, ha akadálymentesít és az egyik fontos elem, akkor itt mindig gondolnunk kell a fogyatékkal élők is. A jogi korlátokat is le kell bontanunk, egészen sok van ezekből, és semmiképpen nem szabadna új akadályokat teremtenünk. Egy alapszabadságról van szó. A másik oldalon azonban az arányosság elvét is szem előtt kell tartanunk azaz olyan szabályokat, amelyek a KKV-kra vonatkoznak, ez benne van a jelentésben is. Különböző websájtokról van szó kkv tekintetében, vannak kötelezettségek rájuk nézve, de nem tudom, hogy ez mindenkire érvényese vagy csak néhányukra, hiszen ez alapvető befolyással bírna a vállalkozásoknak az életére, de támogattam. Köszönöm szépen. Annan úr. És most pedig a Coelho jelentés következik. Először Makovály képviselőnek adom meg a szót egy percre, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A vízuminformációs rendszer segít az illetékes hatóságoknak a menekültügyi kérdések kezelésében, hiszen így a harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzését gyorsabban elvégezhetik. Nagyon fontos az interoperabilitás a különböző adatbázisok között, és így a különböző információs rendszerek egymással gyorsan és intelligens módon kommunikálni tudnak. A migráció kezelése, a belső biztonság javítása rendkívül fontos mindannyiunk számára. Ez az új szabályozás segítséget nyújt, és hat éves kortól azonosíthatóvá válnak a gyermekek az új lenyomatok segítségével. Ez is nagyon, nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Messzes mitúr következik. Er Köszönöm szépen, rendkívül fontos ez a jelentés azért, mert az előző években láttuk, hogy milyen katasztrofális helyzet alakult ki, és nagyon gyakran a problémákra nem találtunk megáll, megoldást. Gondolok itt a szíriai háborúra, a terroristákra, akik, ér, akik beérkeznek Európába. Aztán ott vannak a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek, illetve azok, akiket a halál fenyeget. Az eddigi rendszerrel nem sikerült megoldani a problémáinkat. Látható, hogy nem jó irányba haladtunk, és a mostani szabályozás bizony késedelmesen született meg. mi lenne akkor, hogyha, hogyha semmilyen ellenőrzést nem végeznénk, akkor még súlyosabb helyzet alakulna ki. Köszönöm szépen. Most pedig Messerschmitt úrnak adom meg a szót a menekültügyi és migrációs alap kérdésében. A legtöbb európai remélhetőleg megértette, hogy az európai nem szeretnék, hogy a parlament, a bizottság vagy az ügynökségek döntsenek arról, hogy az EU polgárságnak milyen legyen az összetétele. A külpolitika a legfontosabb kérdés, hiszen ez dönti el, hogy egy-két generáció múlva hogyan is néznek ki az országaink. A saját kulturális örökségünk mellett szeretnénk kitartani, ezeket a bölcsőnkbe fektetve kaptuk meg, és ezért nem gondolom, hogy a javaslat túlságosan jó lenne. Igazából, hogyha a népvándorlást akarjuk befolyásolni, akkor legyen saját lehetősége a tagállamoknak arra, hogy ezt alakítsák. Ez az egyetlen jó. Azt gondolom, hogy kényszert nem szabad ráerőltetni senkire. Köszönjük szépen, Szilvia Koszta asszony. Egy... Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez az új migrációs alap a 10,5 milliárdos költségvetéssel egy nagyon fontos eszköze lesz a szolidaritásnak. Az integrációs politika azt gondolom a egyik legfontosabb eleme ennek a rendszernek a befogadáson túl, tehát minimál öm, standardokat fogalmazunk meg ezre az európai hálózatra. Természetesen úgy kell megtenni az összes lépését ennek a programnak, ennek az alapnak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk. Minden kormánynak, központi kormánynak figyelembe kell venni, tehát ezeket az Európai Uniós irányelveket, szolidaritást kell megvalósítani, és nagyon fontos az, hogy az önkormányzatoknak is tudjunk segíteni. Köszönöm szépen, Trabaszki úr következik egy percet. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Ellene szavaztam a szövegnek, bár a migráció az egyik legsúlyosabb probléma a mai időszakban, mégis ez a javaslat elfogadhatatlan, hiszen az eredmények helyett a bevándorlók integrációjáról beszélünk, és ide tartoznak a legális és illegális bevándorlók, és ez pedig elfogadhatatlan számomra. A különböző ö, ö, külföldi kultúrák és szokások ö, beáramlása nem elfogadható számomra. Az illegálisan érkezők teljes mértékű integrálása elfogadhatatlan számomra. Az alapról szóló konzultációk során a civil szervezetek nagyon fontos szerepet töltöttek be, itt főleg az ember kereskedelmi, illetve csempészet kérdése merült fel. Köcsük úr következik. Tisztelt elnök úr, a jelenlegi migrációs válság kezeléséhez alapvetően át kell alakítani a migrációs politikáját az EU-nak, ez egyértelmű, és a tagállamok felelőssége a politikai akarat kialakítása. Így lehet csak több ezer ember életet megmenteni, illetve az emberkereskedelemnek véget vetni. A menekültügyi és migrációs alap létrehozása pozitív lépés ebbe az irányba. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a javaslat keretében a tagállamok eleget tesznek kötelezettségvállalásaiknak, és vannak legális migrációs csatornák, amelyek eredményeképpen hatékony visszatérítési politikát is alkalmazhatunk, ugyanakkor szolidárisan és teljesen járunk el. Köszönöm szépen, most pedig Skripek úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A migrációs válság olyan, mint egy földrengés itt Európában. A védelmi és biztonsági politikák nehéz helyzetbe kerültek, és ez nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió egy bizonyos napi rendet kényszerít ki és visz végig, anélkül, hogy figyelembe venné, hogy milyen helyzet alakult ki. Szlovákia többször kérte, hogy a migrációs válságra találjunk megoldást. Ez a rendszer mágnesként működik és vonza a bevándorlókat. Mi a helyzet a menekült, menekült táborokkal, ahol egész egyszerűen nem nem fogadjuk be ezeket a menekülteket. Macron úr levelében azt javasolta, hogy partnerséget alakítsunk ki Afrikával, illetve az egyetemekkel, akik a fenntartható gazdasági modell mellett törnek láncsát, azok egyértelműen látják, hogy ebbe az irányba kellene erőfeszítéseket tenni. A nemzeti kompetenciába való beleszólás nem helyes. Köszönöm. Köszönjük szépen, a Fajon jelentéssel beszéljük. Csambászki úr kapja a szót meg elsőként. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Bizottság Elnök úr! Tessék! Szeretem volna én is hozzászólni a szavazatmagyarázat keretében, és hogyha van erre mód, akkor szeretnék jelentkezni. Én azt gondoltam, hogy ez még az előző ponthoz kapcsolódik. Tehát a kö az előtte elhangzott jelentéshez. Akkor legyen kedves várni egy kicsit, Dzsambaszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát akkor a szavaz, eh, szavazat magyarázatom a következő menekültügy és migrációs alappal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt a rendszerbe csúszott egy kis hiba, és köszönöm szépen, hogy eh, meghallgat. Azt hiszem, hogy egyértelmű a konzekvencia e, ez ügyben. Az EU keretében és az EU-n kívül is megoldást kell találnunk. Harmadik országokkal együtt kell működni annak érdekében, hogy az illegális e, bevándorlásnak a gyökereit e, közel, kezeljük. A költségvetés részét képzi a megoldás 5%-ról döntöttek, ez nyilván nem elegendő. Voltak módosítóim, amiket én is benyújtottam a, a felső határt illetően, ezek viszont nem kerültek elfogadásra, ezért nem tudtam a parlament pozícióját elfogadni, és nem tudtam megszavazni ezt a jelentést. Köszönjük szépen! Most folytatjuk akkor a Fajon jelentéssel és Jampaszki képviselő kapszót elsőként. Köszönöm, elnök úr! Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek, mert az Európai Bizottság egy új alapot teremt a következő MFF keretében. Ez még önmagában nem is lenne baj. De az én országom, Bulgária, olyan országgal határos, amelyet nem nagyon nevezhetünk partnerünknek, Törökországról van szó. Ez a következő példája a rossz példáknak, amelyeket mégis úgy tüntetünk föl, mint a hasznos praktikák lennének. A jelentésben ellentmondásos dolgokról olvashatunk, hiszen aki illegálisan lépett be az Európai Unió területére, az nem nyújthatja be a kérelmét szabálytalanságokra hivatkozva. Úgyhogy a, a határon elhelyezkedő országok polgárainak az érdekeit nem szabad veszélyeztetni. Kiucsúk úr, az Európai Unió politikáját ismerjük, a külső határok védelme egy fontos kérdés, jó kezekben is van, viszont a megfelelő biztosítékokat is szem előtt kell tartani az uniós polgárok érdekeit is tekintetbe véve. Nyilván a szabadság, az igazságosság és a jogérvényesülésének területének nevezzük magunknak. Fontos a pénzügyi támogatás, természetesen a határigazgatás és a vízumügy tekintetében, de óriásak a ki, kihívások, és ezeket megfelelően hatékonyan kell kezelni a külső határoknak a védelmét, tehát megfelelően kell tudnunk kezelni. Köszönjük szépen, Polcsák úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam ezt a jelentést, hiszen a Schengeni térség és annak léte az EU legnagyobb vívmánya, egyik legnagyobb vívmánya. A pénzügyi támogatást érdemel, éppen ezért azt gondolom, hogy ez a pénzügyi támogatás az nagyon helyes. A közös határvédelem, a közös pénzügyek is nagyon fontosak ahhoz, hogy a vízumügyeket is kezelni tudjuk, hiszen nagy kihívást jelent a bevándorlás. De ez nem csak a sengenítésig, hanem a teljes EU biztonságát is szavatolhatja. Fontos, hogy a migrációs válság gót önmagában pénzzel nem lehet kezelni, ennek felismerése lényeges, koordinálni kell a vámhatóságok és a rendőri ö, ö, közegnek is a, az egyesítése és koordinációja. Köszönjük szépen. A Holmeier jelentéssel folytatjuk meg Kovály asszony kapszót. Mulțumesc. Fondul pentru securitate internă a Köszönöm szépen, a belső biztonsági alap az Európai Unióban 2014-ben került megalapításra. A célja az volt, hogy a határon átnyúló együttműködést megkönnyítse, és az információcserét is egyszerűsítse. Ez továbbra is fenn fog állni, EU-s pénzeszközökkel támogatják, 2021 és 27 között is mivel a belső biztonság és a szervezett bűnözés elleni fellépés igen lényeges minden európai polgár szempontjából. Szeretném még egyszer kiemelni, hogy az utóbbi időben a határon átnyúló bűnözés volumene megnőtt, ezért fontos, hogy több pénzeszköz álljon rendelkezésre, a megfelelő eszközök is meglegyenek, annak érdekében, hogy be tudják olvasni a, a személyes papírokat, dokumentumokat. Adatbankokról van itt szó, az arcfelismerő rendszerekre is utalnék. Mindezek az eszközök a biztonságot szavatolják, és a tagállamoknak persze erre pénzt kell szállniuk, de sajnos nem tud mindenki olyan mélyen a zsebébe nyúlni ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen. Tiszta levegőt mindenkinek. A következő. Смятам, че околната среда е grizsa, na széke egy от нас. Nekov úr következik. Köszönöm szépen, én támogattam ezt az állásfoglalást azért, mert a környezetvédelem szerintem közös felelősségi kör. Ez pedig azt jelenti, hogy példát kell mutatnunk. Sajnos a legutóbbi statisztikai adatok szerint Szofia, saját országom fővárosa, 15 a legszennyezettebb városok listájában világszerte. A fűtési módszerek, illetve technika áll a háttérben, illetve a régi típusú gépjárművek, a nem megfelelő szállítás, közlekedés, és természetesen az ipar is rendkívül szennyező. Ezzel szemben föl kell venni a csatabárdot, és a szegénységgel, illetve a megértés hiányával is szembe kell szállnunk. A környezetet meg kell védni, védenünk, ebben, ebben, ebbe beruházásokra van szükség. Köszönöm szépen, következő felszóló Krupa képviselő. Én tartózkodtam a szavazáskor. Természetesen nagyon súlyos problémákkal állunk szembe, és megoldást kell ezekre találni, de elfogadhatatlan az, hogy ezt 2030-ig elhalasszuk, és azt mondjuk, hogy a szén felhasználását ekkorra kell megszüntetni. 2030-ra az energiatermelés jelenleg a szénre épül, társadalmi és gazdasági okokból, tehát ez a célkitűz, célkitűzés nem megfelelő. Energiabiztonságot kell kialakítani, erre kell összpontosítanunk, de hogyha az energiaellátást, a biztonságot egymás mellé tesszük, akkor látható, hogy mi a megoldás. A tudományos kutatások arra mutatnak, hogy csökkenteni kell a kibocsátást, innovatív energiaformák alkalmazására van szükség, például a szigetelésre gondolok, illetve a kibocsátás, kibocsátást is vissza kell szorítani. Köszönöm szépen, Spiráki képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, támogatólag szavaztam annak ellenére, hogy fenntartással él a néppárt. Ennek két oka van. Egyrészt a nemzeti küszöbértékek a szennyező anyagokra vonatkozóan nem megfelelőek, a szennyezés pedig nem ismer határokat, úgyhogy nemzetközi szabályokhoz kell ragaszkodnunk, ezeket meg kell követelni, és a szennyezés esetében sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk. Nagyon fontos a tudatosítás, a saját országainkban, illetve hatóságaink házatáján kell szétnéznünk, az gépjárműveket megfelelő gépjárművekre kell felváltani, illetve a közlekedésben is megfelelő módszerekre van szükség. Sajnos az én országomban is azt tapasztalom, hogy hogy nem ruháznak be az új gépjárműflották kialakításában. Köszönöm szépen, Csömbeszki úr következik. Tartózkodtam a jelentés kapcsán azért, mert egyrészt a levegő minőségének javítása mindannyiunk számára prioritás kell, hogy legyen, ugyanakkor a követelmények tekintetében problémák mutatkoznak. A levegő minősége javult az idők során, de még mindig a standardokat, szabványokat nem tartják be. Gondolok itt különösen a finom porra. Az Európai Unió megpróbálja javítani a levegő minőségét azáltal, hogy különböző szabályozásokat, rendeleteket vezet be, korlátozásokat a szennyezésre vonatkozóan. Az Európai Unió alapokat hozott létre ennek segítésére, azonban kölcsönös koordinált erőfeszítések nélkül a levegő minőségén nem tudunk javítani, és oda kell figyelni a harmadik országokra, és sajnos a tagállamok között is vannak olyanok, amelyek nem megfelelően alkalmazzák a rendeleteket. A fellépések, illetve a szociális költségek között valamilyen egyensúlyt kell találni. A levegőt pedig meg kell tisztítani. Kaputó úr következik, parancsolj Nikola. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden 5 másodpercben meghal valaki levegőszennyezés miatt a világban. amely napon is több mint 700-an vesztik majd életüket emiatt. Egyértelműen nagyon rossz a helyzet a levegőszennyezéssel, és ne felejtjük el, hogy igen nagy százaléka a világ lakosságának kívántéva a levegőszennyezésének. Az Európai Unióban ez több tízezer, több tízezer elkerülhető halálesetet jelent. A, tuberkulózi, a tuberkulózis és egyéb, beszél, egyéb betegségek is ennek tudhatóak be. A párizsi megállapodásból az Egyesült Államok kivonása, kivonulása mindenképpen abszurd. Azt gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni azoknak az embereknek az érdekeit, akik nem szennyezik a környezetet, viszont ők szenvedik el ennek a következményeit. Én nagyon félek attól, hogy a gyerekeim azt mondják, hogy ez a hogy ez a generáció még butább, mint az előző generáció, ami az atombomba generációja volt. Ron Ellennel képviselő következik, parancsolja. Köszönöm szépen. A levegő tisztasága azt gondolom, hogy mindannyiunk számára rendkívül, rendkívül fontos, éppen ezért volt számomra fontos az, hogy eh, támogassam ezt a jelentést. Ez az állásfoglalás figyelembe veszi a szennyező anyagokat az épületeken belül is. Az emberek nagyon sok időt töltenek épületeken belül. Sokszor az épületeken belüli levegő minőség rosszabb, mint a külső levegő minősége. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen gondolni kell azokra az emberekre, akik egész életükben szenvednek majd olyan betegségekkel, amit az épületekben kaptak el. Több több ezer ember van, aki ilyen típusú betegségekben szenved, otthon vagy a munkahelyükön vannak kitéve a problémának, sok gondot jelent a nedvesség, a levegőben lévő nedvesség, iskolákban, napközikben, irodépületekben, vagy a lakóházakban jelenthet ez gondot. Azt gondolom, mindannyiunk léte szempontjából nagyon fontos a tiszta levegő. Bármit is teszünk annak érdekében, hogy tisztább legyen a levegő, azt én támogatom. Köszönöm szépen, Fotiga jelentés következik. Tény képviselő. I na evropském kontinentě se potýkáme s dezinformacemi. Köszönöm szépen. Még az Európai Unióban is van propaganda és félretájékoztatás. Mondom, ilyen az Európai Unióban is előfordul, és az Európai Unió próbál ez ellen tenni valamit. A kérdés csak, hogy ezt hoz, hogyan tegyük. Az EU úgy döntött, hogy szabályozó jellegű hozzáállást fog majd tanúsítani, és azokra az emberekre újabb korlátozásokat vagy szabályokat, terheket fognak róni, akik például közösségi médiában aktívak. A kérdés csak az, hogy ki fogja elbírálni azt, hogy pontosan kinek mire van szüksége, és mi az, ami, mi az, ami átlép valamilyen határt. Hogyan lehet a bibliai értelemben a jót a rossztól megkülönböztetni? Nagyon fontos az, hogy ne legyen propagandisztikus az, amit mi csinálunk, ilyet ugyanis csak a rezsimek csinálnak. Egy lehetőségünk van, tanuljunk az ókori görögüktől, egy méltányos és egyenlő felek közötti vitára van szükség, csak így lehet megszabadulni a propagandától. Én nem tudtam elfogadni ezt a anyagot, mert ez ellent mond a szabad vita elvének. Köszönöm. Európa, illetve Monaco, San Marino, Andorra kapcsolatáról szóló jelentés következik. Cecil Kienge parancsolj. Köszönöm szépen, Ezzel a szavazattal Európa egyértelműen felvállalta azt a lehetőséget, amit a társulási megállapodás jelent ezekkel az országokkal. Megerősítették az együttműködést ezáltal Európával ezek az országok. San Marinoi barátaink mindig is az Európai Unió, az európai kontinens történetének középpontjában voltak, és nagyon sok közös földrajzi, kulturális, történelmi vonásunk van. A mandátum vége előtt ez egy közös politikai ajánlás. Azt kérjük a bizottságtól, illetve a külügyi szolgálattól, hogy mi hamarabb mi hamarabb zárják le az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Elnök, köszönöm szépen, Szeszi volt az utolsó hozzászóló, ezzel lezárom, a, lezárom az ülést, és 15 órakor folytatjuk.